ennek. Együtt biztosan többet érünk el, mint külön-külön. Uh, Köszönöm szépen, biztos asszony. A vitát lezárom. A szavazásra holnap kerül sor. És még egy utolsó bejelentésem van. Holnap folytatódik az ülés, június 15-én 2010-ben 9 órától 1 óráig, 3 órától fél 9-ig, és 9 órától éjfélig a napirend nyilvánosan megjelent az Európai Parlament honlapján is. Köszönjük a tolmácsok munkáját, a munkatársak munkáját, és ezzel bezárom a mai ülést.